kapcsában is le kell vonni a következtetéseket, figyelembe kell venni, hogy ez milyen hatása van az állampolgárokra és a vállalkozásukra. Köszönöm szépen, Barnier biztos. Kollégák, ezzel lezártuk a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos vitát, és megyünk tovább, rátérünk a következő napi rendi pontra, amely Klinc úr jelentése, értékpapírok nyilvános kibocsátása, az átláthatósági követelmények harmonizációja. Úgy látom, itt van a rapportőr, négy percben övé a szó. Elnök úr, biztos úr, hogyha egy kicsit hosszabb leszek, mint négy perc, azért ígérem, hogy a hat percet betartom. Az értékpapír a prospektus irányelve eredetileg 2003-ban született meg, és már akkor is benne volt az az áradék, hogy 2008-ban felül kell vizsgálni, ez meg is történt. A prospektus irányelv célja a nyilvános ajánlás, a szabályozott piacra való bevezetés, szabályozása, hogyha az Európai Unión belül történik a piacról bevezetés. A jelenlegi felülvizsgálat alapvetően technikai részletek kérdésekkel foglalkozik, a jogbizonytalanságot és aránytalanul magas követelményeket kívánja újra szabályozni. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, az árnyék jelentéstevőknek, akikkel nagyon jól tudtam együttműködni, ugyanúgy, mint a bizottsággal. És a jó együttműködés nélkül lehetetlen lett volna 10 hónapnál rövidebb idő alatt az első olvasatban lezárni ezt az egész csomagot. A megjegyzés, ami megtörtént a trilógus során, a következőképpen foglalható össze, össze, néhány pontban próbálom ezt összefoglalni. A célunk az volt, hogy kis és középvállalatok eh, számára megkönnyítsük a eh, hitelekhez való hozzáférést. Amerikában sokan inkább a piacról finanszírozzák magukat a kis és középvállalatok. Európában is szeretnénk a KKV-k számára lehetőséget nyitni arra, hogy egyre inkább a tőzsdéről is finanszírozzák magukat, hogy az Amerikában már megvan, és a kis és középvállalatok számára szeretnénk a csökkenteni a bürokratikus költségeit egy ilyen tőzsdére menetelnek. Ezekkel a könnyítésekkel azonban lehet, hogy a kis magán bevektető védelme már nem lenne kielégítő. És ezért az értékpapíroknál a tájékoztatóval kapcsolatos kötelezettséget felemeltük 100 ezer darabra. A következő kérdés az volt, hogy munkatársak hogyan tudnak egy vállalat részvényeiben, részvényből vásárolni, tehát részvényessé válni, anélkül, hogy ez ezzel együtt járna az, hogy nagyon költséges prospektust ki kelljen adni, a kötelezettségeknek meg kelljen felelni. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalói részvényprogramok kapcsán egy kivételt szeretnénk tenni a prospektus kötelezettségek alól, itt töröltünk szükségtelen kötelezettségeket, de ugyanakkor biztosítottuk azt, hogy legyen egy alap tájékoztató, azaz azok a munkatársak, akik részt vesznek az MRP-ben, nagyjából tudják azért, hogy mire számíthatnak. Azt is biztosítottuk, hogy tőzsdei, harmadik országban, az EU-n kívül tőzsdéjegyzett vállalatokat ugyanúgy mentesítsük a prospektus kiadási kötelezettség alól, hogyha a munkatársaiknak kínálnak részvényeket ha mennyiben a közététele kapcsolatban az egyenlő szabályoknak a megfelelést igazolni tudják. A harmadik terület, ahol megegyezés született, az úgynevezett összegzést, összefoglalót érinti. Az összefoglaló sokszor több száz oldalas, nagyon vastag dokument dokumentumnak egy szűkített, de gyakran még mindig 50 oldalra terjedő része. Ehelyett az úgynevezett Key Investment Information-t javasoljuk, ugyanúgy, ahogy a UCITEK-nél, a klasszikus befektetési alapoknál is egy ilyen KID létezik, tehát a kulcs információkat tartalmazó dokumentum eszbe kellene az összes valóban lényeges információt megadni. Most egyetértettünk abban, hogy megmarad az összefoglaló, mint olyan, ugyanakkor biztosítjuk azt, hogy a valóban key information, a kulcsfontosságú információkat majd a második szinten fogjuk véglegesen meghatározni, és ennek eredményképpen lényegesen rövidebb lesz majd az összefoglaló, nem 60-70 oldal, hanem talán csak 20 oldalas, és így egy olvasható formában kerül majd ez elsőben a kis és kis befektetők elé. Ez nagyon fontos, hogy megértsék ezeket a kis befektetők. Következő a felelősség kérdése. Nagyon fontos, elnök, négy perc, vagy akár a hat percből is már csak egy perc van. Igaza van, ennek gyors leszek. Tehát felelősség. Hogyha kiadnak egy prospektust, kifelelős a tartalomé, különösen, hogyha egy közvetítő adja ki a prospektust, hogyha módosít valamit a tartalomban, akkor a közvetítői a felelősség, ha változatlan adja ki, akkor a kibocsátói. Fontos az, hogy mikor hagyják ki, hogyha a végső nyilvános lezárult, illetve hogy mielőtt bevezették volna a szabályozott piacra. A következő dolog az irányelvet öt év múlva megint felül kell vizsgálni, és végül az utolsó, de nagyon fontos pont, ez az első dokumen, olyan dokumentum, ami már a Lisszaboni eh, szerződés eh, alapján születik meg, itt eh, az Ekon bizottság elnökének azonban nem sikerült elérni, hogy elég időt kapjunk. Három hónapot kaptunk, hogy reagáljunk a bizottság anyagára, és ugyanakkor köteleztek minket arra, hogy egy early approval-t adjunk meg, azaz nagyon rövid idő alatt dolgozzunk, és ezzel tulajdonképpen mindenfél egyetértett és elégedett volt. Köszönöm, akkor a biztos úrnak adom meg a szót. Euh, Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, amikor január 13-án abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy meghallgattak engem, jelöltként, akkor szóltam arról, hogy a befektetőket védeni kívánom, az administratív munkát, terhet csökkenteni kívánom a kkv számára, hiszen ezek 80 90 százalékát képezik a belső piacnak. Nagyon örülök, hogy a parlament már első olvasatban elfogadja a prospektus vagy tájékoztató irányelv tervezetet. Itt mindenképpen egyszerűsíteni akarják az értékpapírra kapcsolatos szabályokat, a nyilvános ajánlat, szabályozott piacra való bevezetés kérdését. Ezzel a belső piacot, a belső tőkepiacot erősíték. A parlament igen szorosan együttműködött ebben a munkában, sőt, nagyon jelentős javításokat is javasolt, a bizottság is aktívan részlet ebben. Wolf Klintz előadónak köszönjük a munkát, valamint az EKON bizottságnak is a hatékony munkát, ilyet köszönetet mondunk, és nagyon örülünk ennek a kompromisszumos szövegnek, amit most már meg is kaptunk, és ez az eredeti javaslat szellemét tiszteletbe tartja. A 2003-as irányelv harmonizált eh, szabályzást fogadott el, harmonizált szabályokat, vagyis hogyha értékpapírokat eh, bocsátanak ki, akkor eh, közös szabályoknak kell eleget tenni, és amikor tájékoztatót, prospektust adnak ki, akkor ez az egész EU-ban érvényes. De itt még kiigazításokra van szükség azért, hogy a jogi keretek javuljanak, hatékonyabb legyen ez a tájékoztató, és kevesebb adminisztratív terhet rójunk a vállalkozásokra. Most viszont önöknek köszönhetően eh, most könnyítenek a szabályokon, értékpapír nyilvános kibácsatás esetében kisvállalkozásokra vonatkozóan többek között. A prospektus kibocsátásának feltételei világosabbak, és annak is, az is világosabb, hogy ha közvetítőket vesznek igénybe, akkor milyen szabályoknak kell eleget tenni. Most vannak átfedések az átláthatóság irányelvvel, és ezeket a, az átfedéseket most már megszüntetjük. Ez azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott szabályokat alkotunk meg, figyelembe véve a KKV-ket, a tőke piacot, a kisebb és a nagyobb befektetőket a, ennek elfogadása igen jelentős jelzést ad arra vonatkozóan, hogy itt egyszerűsítések történnek, de ugyanakkor jobban védjük a befektetőket. Éppen ezért még egyszer köszönetet mondok az előadónak, és azt is, hogy önök dinamikusan együtt működtek e kérdésben, ez mind a KKV-k érdekeit szolgálja az EU területén. Köszönöm biztos úr, a következő hozzászólónk Bodó úr lett volna, de nem látom őt, úgyhogy Fejó úrnak adom meg azonnal a szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Először azt szeretném mondani, hogy a gazdasági szakbizottságban nagyon jó munkát végeztünk, az egyes tagok kiváló javaslatokkal álltak elő, mindenek előtt Klinc kolléga feladatát szeretném kiemelni, nagyszerűen dolgozott, és így sikerült jó eredményt elérni. Ha prospektusokról beszélünk, akkor természetesen szóba kerül a nyilvánosság, a biztonság kérdése a piacokon, illetőleg a jobb hozzáférés a befektetésekhez is fontos szerephez jut. Itt, itt időnként kialakul egyfajta konfliktus a fogyasztóvédelem, illetőleg a befektetővédelem között. Szükség volt tehát arra, hogy valamilyen egyensúlyt teremtsünk itt. Persze nem mindig azonosak a megoldások, de a végén mindenképpen arra van szükség, hogy az átdolgozás során belássuk, hogy a kis és középvállalatok javára dolgozzunk elsősorban. Azt mondtuk, hogy a kis befektetőket is védeni kell, illetőleg, hogy egyszerűsíteni kell ezt a tevékenységet, átláthatóbbá kell tenni a kivételes szabályokat, és alacsonyabb költségeket kell elérni a vállalatok számára miközben ö, egyszerűen az administratív oldalt leépítjük némileg. Időn, persze nem mindenki gondolkodott, hogy ugyanúgy a tanács, a bizottság és a parlament azért sikerült egy kompromisszumot elérnünk, és a piacok jövőjére nézve is pozitívan látom ezt. Köszönöm. Fejúrat hallgattuk meg a néppárt képviseletében, most pedig Stíler asszony kettő percben a szocialista frakciót képviseli. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a jelentéstevőnek és az összes árnyék jelentéstevőnek is az együttműködést. Úgy gondolom, hogy elértük a e, kompromisszumot, és a mi frakciónkban úgy gondoljuk, hogy ez egy fair kompromisszum, megfelelően tudjuk védeni a kisbefektetőket, és hogy a biztos úr is mondta, ez volt az eredeti irányelv fő szellemisége is az összefoglaló, illetve a Key Information Document kapcsán azt hiszem, hogy egy olyan szöveget alkottunk meg, ami világosra teszi, hogy a polgári jogi felelősség megmarad a prospektussal kapcsolatban hogyha a tájékoztatót kiegész, ki kell egészíteni, akkor is tiszt, világosá tettük azt, hogy ha közvetítőn keresztül és nem közvetlenül a kibocsátótól származnak a részvények, akkor minden esetben őket visel, ők viselik a felelősséget. Fair és kiegyensúlyozott megállapodás született, amit az SND frakció támogat. A minősített befektető fogalmát, fogalmán még dolgozni kell nem lesz szükség prospektus kiadására a munkavállalói részvényprogramok kapcsán, hiszen ez egy, érzéke, ez egy érzékeny kérdés. A delegált aktusok, felhatalmazáson alapuló aktusok tekintetében, ahogyan Klinc úr is említette, nagyon fontos az itt elért kompromisszum és a parlament irányába történt elmozdulás benchmarknak tekinthetjük, referenciának ezt a munkát a strukturált termékekkel kapcsolatban a mm, eddig a PIRS irányelv, és nem a prospektus irányelv volt a mm, tanács számára a benchmark, ez most talán változik az öt éves felülvizsgálata rendelkező záradékot is üdvözöljük. Összességében elnök úr és biztos úr a szocialista frakció támogatja a kompromisszumot, és a holnapi szavazáson is ezt fogjuk tenni. Köszönöm. Köszönöm, Stiller asszony. Schmidt úr a következő hozzászóló a liberálisok nevében kettő percben. Köszönöm szépen. Biztos úr, a pénzügyi válság során felmerült az a követelés, hogy jobb legyen az átláthatóság a pénzügyi piacokon, hogy jobb legyen a szabályozás, de ha új szabályokat vezetünk be, akkor mindig figyelni kell az egyensúlyra. A gazdaság növekedési képességét nem erősítjük itt Európában, hanem átgondoltak a javaslataink Éppen ezért Klint kollégának szeretnék köszönetet mondani a jó munkáért. Itt arról van szó, hogy vigyázni kellene, hogy túl részletes előírások szülessenek. Arra kell törekedni, hogy a túlzott követelésekkel szembe menjünk, és csökkentsük a bürokráciát. Arra kell tehát törekedni, hogy konkrétan 25%-kal kevesebb legyen a bürokrácia, a kompromisszum, amit Kinc úr elért, az jó, a frakcióm ezt támogatni tudja, biztos vagyok abban, hogy a kis és középvállalatok adminisztratív terhelése ezáltal csökkenni fog, anélkül, hogy a befektetők védelme rosszabb lenne, ezt bárnyi biztos úr is említette. A küszöbértékekről is folyt vita, ilyen nyilvános prospektusok esetében ez természetesen új kibocsátásoknál fontos téma. Amit elértünk, az szerintem jó, és jobban működteti majd a belső piacot. A javaslat azt jelenti, hogy kis és középvállalatoknak nem kell prospektus készíteniük, mégis könnyebben tőkéhez jutnak. Két és fél millióról öt millióra növekszik a küszöb. A regionális bankok egyébként most már majd lehetőséget kapnak arra, hogy egyszerűbben adhatnak ki kötvényeket, hiszen 50-ről 75 millióra nő a, az idevágó küszöbérték, amikor nem részvénypapírokról van szó. Wolf Klintznek szeretnék a frakcióm nevében köszönetet mondani a kiváló munkáért. Ez egy fontos lépés, amely heres, helyes irányba mutat, és számos kisvállalat számára javulnak a körülmények. Köszönöm szépen. Fordasszony következik az ECR nevében. Köszönöm. Biztos úr, elnök úr, tudom, hogy eh, nem ez a leg eh, Lenyűgözőbb vagy leginkább eh, az újságok címlapjára kerülő jelentésünk, de nagyon fontos, hiszen az európai cégek tőkéhez való hozzáférése szempontjából eh, lényeges, és ezért a jövőben gazdasági növekedés szempontjából is eh, meghatározóan fontos. Nagy öröm volt együttműködni az árnyék jelentés tevőkkel, de a legnagyobb öröm az volt, hogy mindezt Klinc úr irányítása alatt tehet beszéltük meg, és így sikerült tárgyalnunk. Nem csak szakmailag is jó, hanem kiegyensúlyozott is ez a szöveg, a tőkepiacokhoz való hozzáférés lehet megkönnyíti az európai vállalatok számára a jog biztonságra törekedtünk, különösen a prospektus kiegészítésről szóló rész kapcsán, és ugyanúgy, amikor az összefoglaló, illetve a kulcsfontosságú információs dokumentum kérdéseiről tárgyaltunk. Azt hiszem, hogy nem csak a nagy, hanem a kis vállalatoknak is segítségére lesz ez az új irányelv. Egy olyan időszakban, amikor volatilisek a piacok, az egyszerűbb szabályok a prospektussal kapcsolatban megkönnyítik majd a tőkéhez jutást, és ez az egyik legfontosabb kérdés napjainkban. Összességében örömmel várom azt, hogy további elemzések készüljenek, később még idén a MIFID irányelvet is elővesszük, de ugye mondtam, ez egy jó példa egy konkrét lépésre, meg megpróbáljuk javítani Európában a vállalkozói környezetet, és beruházunk, a, befektetünk a jövőnkbe. Köszönöm, fordasszony Most pedig García Marjáló úrnak adom meg a szót. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr. Jó néhány dolgot tudunk már időközben. Tudjuk például azt, hogy ez a válság olyan volt, mint egy vírus. Az ingatlan válság volt a kiinduló pont, aztán bankválság lett, aztán gazdasági válság, és végül eljutottunk oda, hogy az államadóság egy válság alakult ki, amely egy további válságot okozhat majd. Tudjuk, hogy nagyon sokba kerül ez a válság nekünk. A támogatás a pénzügyi piacok számára 13,5 milliárd eurót, ez egy, mint egy egyharmadát teszi ki az Európai Unió GDP-jének. Az átláthatóság, hiánya volt egyébként az, ami miatt a válság kitört, éppen ezért a mai jelentés nagy jelentőséggel bír. Ha számot kér, akkor szeretném elmondani, hogy az Egyesült Államokban 2000 és 2006 között az aktívák meg négyszereződtek, a jelzálogok meg hétszereződtek, és az elmúlt időszakban volt egy ismert bank, amely igazából sok mindent eladott, de nem tudta, hogy mit pontosan. Végül pedig szeretném elmondani az a sok kötelezettség, amelybe, amelyet elvégeztünk, vagy elfelvállaltunk a G20-ak kerében, az nem valósult meg. Sajnos az a helyzet, hogy a fantázia az nagy volt, de a papírról nem sikerült átültetni a dolgokat a gyakorlatba. Azt is tudjuk, hogy van három alapelv a pénzpiacokon, az egyik, vannak európai fórumok, amelyeket pán, az európai felügyeletnek kellene ellenőrizni. A második pont a vírust azonosítani kell, és meg kell akadályozni, hogy tovább fertőzön. Meg kell nézni, hogy milyen betegség alakult már ki eddig, milyen okok körre vezethetők ezek vissza, illetőleg pontosan ki az, aki fizeti a végét a következő válság esetében szerintem arra kell felkészülni, hogy ne ilyen váratlanul érjen bennünket. Bátornak kell lennünk. Köszönöm, most pedig átadom a szót egy percben Kutasz úrnak. Köszönöm, elnök asszony. A kettős átláthatóság kötelezettségének törlése és a tájékoztatás eltörlése azon vállalkozások esetében, amelyek csak kisvállalkozásoknak számítanak, nagy megtakarításokat hat. 9,4 ezer vállalkozás, millió, 9,4 millió munkahely jött létre a KKV-knek köszönhetően. Az adminisztratív terheket csökkenteni kell esetükben, ami az értékpapírokat illeti, az értékpapír kibocsátás költségének csökkentését, koordinációt fog létrehozni a tagállamok esetében. Kázaur két percben. Köszönöm. Nagyon nagy turbulenciát láttunk az európai piacokon az elmúlt években, nagyon sokan nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek el. Biztosítani kell, hogy a befektetők, különösen a kisbefektetők, a lakossági befektetők megfelelő védelmet kapjanak az Európai Unióban. A befektetők meg kell, hogy kapják a szükséges információt, hogy eh, informált döntéseket hozhassanak. Ha így járunk el, biztonságosabbá és vonzóbbá válnak komoly befektetők számára is az európai piacok. A prospektus irányelv alapvető fontosságú, az egész unióban sztenderdeket határoz meg. Ugyanez volt a helyzet az UCIC irányelvel is. Ezek szakmai jogszabályok, és ez, ez ilyen szakmai jogszabályokat, mivel dinamikusan változnak a körülmények, gyakran kell felülvizsgálni, hogy mindig aktuálisak legyenek. Az irányelv néhány rendelkezése szükségtelen volt, túl sok követelményt tartalmazott, és ezeket ki kellett venni a szövegből. A befektetők szempontjából a haszon elhanyagolható, viszont túl sok terhet rónak, róttak ezek a rendelkezések, követelmények a vállalatokra, és eltérő módon értelmezték ezeket a rendelkezéseket a tagállamok ezért jó, hogy ezek kikerültek a szövegből. Szeretnék gratulálni Klinc úrnak a kiváló munkáért, és szeretnék gratulálni az összes eh, Shadow raportőrnek is. Kiegyensúlyozott és arányos ez a jelentés. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Káza úr. Asszaja asszony, parancsoljon kettő percben. Elnök asszony, biztos úr, Véleményem szerint ez a jelentés az irányelv prospektus irányelvről nagyon jó jelentés. Fontos cél, hogy csökkenjenek az administratív terhek. A jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők kiváló munkát végeztek. A befektetők védelméről sosem szabad megfeledkeznünk. A jogbiztonság növekedett ezzel a jogszabályjal, és csökkent csökkent, most már kisebb spektrumot fog le az irányelv jogalapja. A prospektus irányelvvel kapcsolatban még szeretném leszögezni, hogy fontos az, hogy ne legyenek ellentmondások a jogszabályban. Véleményem szerint a e, prospektus struktúrájának az egységesítése üdvözlendő, és ez olvashatóbbá is kell tenni a e, tájékoztatót. Ezzel is egyetértünk. Benyújtottam egy e, módosító indítványt, amelynek az a célja, hogy minden befektetőt azonosan kezeljenek, tehát az egyenlő bánásmódot kérem ugyanis a kisbefektetők nem rendelkeznek ugyanolyan sok információval, mint a nagy befektetők. A jövőben erre még vissza fogok térni. Az irányelvnek nagyon fontos célkitűzése az, hogy a befektető a döntéseit világos eh, és eh, a rendelkezésére álló információ alapján hozza meg. És ezért jó irányba léptünk ezzel az irányelvvel. Köszönöm szépen, Asszája asszony! Most pedig elkezdjük a Catch the Eye-t, a spontán hozzászólásokat. Hárman kértek szót. És kérem, tartsák be azt, hogy egy perc áll csak mindenkinek a rendelkezésére. Peseszka kollega. Szeretném Klinc urat üdvözölni, megköszönni munkáját, a bizottság javaslatot tett arra, hogy a prospektusokkal kapcsolatos irányelvet egyszerűsítse és jobban védje a befektetőket, valamint megfelelő információkat nyújtson számukra. Hogyha az illetékes hatóság ezt elfogadja, és megjelenik nyilvánosan az ajánlat, akkor ezt minden tagállamban elfogadják a jogalap erősödött, és biztosabb lehet a fogadó állam az értékeléssel kapcsolatosan. A felesleges terhektől mentesítjük a vállalkozásokat, és a nem indokolt költségek csökkennek, 25%-kal csökkenhettek az adminisztratív terhek 2012-ig. Az új intézkedések jobban védik a befektetőket, és lehetővé teszik számukra, hogy jobban felmérjék a kockázatokat egy-egy értékpapír esetén, még mielőtt a befektetést eszközölnék. Köszönöm. Májer uh, úr, egy perc. Köszönöm. Köszönöm szépen. A transzparenciával kapcsolatban el kell mondanom, hogy a felelősség is nagy szerephez jut. Mindenek előtt a kis befektetők védelmét kell figyelembe venni. Tisztában kell lennie a befektetőnek arról, hogy mennyire valódiak az adatok, amelyeket kap, hogyha védeni kell a befektetőt, akkor természetesen az összes fontos információt meg kell adni neki, hiszen ez egy nagyon érzékeny termék, mert így képes megalapozott döntéseket hozni. Az EU közös tőkepiacán ezen túlmenően fontos még, hogy a nemzeti polgári jogi felelősség előírásokat is rendesen összhangba hozzuk. Éppen válság idején szükséges, hogy az értékpapírpiacon megfelelő átláthatóságot teremtsük, és így teremtsük meg a szükséges bizalmat a befektetők körében. Pertman asszony, parancsoljon. Elnök asszony, kedves tisztelt kollégák! A prospektus irányelv szabályozza azt, hogy hogyan lehet szabályozott piacok bevezetni értékpapírokat, illetve nyilvános ajánlatokat megtenni. Üdvözlöm azt, hogy a kis befektetőket védeni akarjuk, és kötelezővé tesszük az információt a kis és középvállalatok könnyebben hozzájutnak majd értékpapírokhoz és saját ők finanszírozáshoz, ez pedig pozitív a jövőre nézve. Köszönöm. Nagyon rövid volt, köszönöm, hogy betartotta az időt. Bárnyi biztos úr, most pedig öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Még egyszer köszönök minden hozzászólást, és köszönöm azt, hogy a felszólalók elfogadták ezt a javaslatot, és kiegészítették. A szöveg, amit majd megszavaznak, vagy szavazásra visznek, kompromisszumos szöveg, az összes javaslatot illetően úgy gondolom, hogy a parlament, Klinc úr, a bizottságok, a júri bizottság elégedettek lehetnek, hiszen a jelenlegi szöveg és most kimondom, amit gondolok, a jelenlegi szöveg hasznára vált az, hogy önök sok megjegyzést tettek, kritikus megjegyzéseket, javaslatokat tettek. Egyébként az Ekon bizottság javaslatait belevettük a szövegbe. Emlékszem például az irányelv hatájával kapcsolatos javaslatokra, a rendelkezésekben most már szerepel az, hogy a nyilvános ajánlatban szerepeljenek például a munkavállalói részvényprogramok rendszerének egyszerűsítése is. Fejó úr szólt arról, hogy milyen ellentétek vannak a befektetések védelme és a KKV-k érdekei között. Szeretném emlékeztetni arra, hogy a KKV-k számára a tájékoztatót megfelelően fogjuk igazítani, egyszerűsíteni. A, az arányos tájékoztató a KKV-k számára két szintet jelent majd, ugyanakkor a befektetőket is védi. Egy másik kérdés, amelyet Eszaja asszony említett, a minősített befektető fogalma. Az irányelv figyelembe veszi itt a különbségeket, és ez alapvető, mert a magánszemélyeket is megfelelően védeni kell. Hölgyeim és Uraim, a bizottság el tudja fogadni az összes módosítást, és támogatja a szöveget, ahogy Klinc úr is elmondta, a frakciók képviselői, Stiller asszony, Ford asszony és a többiek elfogadták ezt a jó kompromisszumot a frakciók nevében. A jelenlegi irányelv változást hoz, védeni fogja fokozottan a befektetőket, és az administratív terheket a kibocsátók számára csökkenteni fogja, valamint hozzájárul ahhoz, hogy igazi tőkepiac jöjjön létre az EU-n belül. Ne szalasszuk el ezt az alkalmat. Köszönetet mondok Garcia Margaro úrnak is a hozzászólásáért, mert a szöveg mellett, ami egyébként előrelépés, arra is gondolt, hogy ez általános összefüggésekbe helyezendő el. Egyébként ő nagyon sokat dolgozik a felügyeleti csomagterven, és említette azt, hogy az átláthatóság javul. Egyébként az ECON javaslata is átláthatóbbá teszik a helyzetet a kibocsátók és a kkv számára, és védi a befektetőket. A felügyelet kérdése is benne van az úgynevezett omnibus szövegben, a felügyelettel foglalkozó javaslatban. Egyébként Margaló úr is dolgozik ezen, emlékeztetett minket arra, hogy legyünk merészek mindannyian, és egyébként ezt most bizonyítottuk a tanácsal együtt, hiszen dinamikus kompromisszumokat kell találni a következő napokban más vitatott szövegek esetében, a különböző rendeletek esetében és a nagy európai felügyeleti tervek esetében. Az előbb szóltunk a hitelminősítőkről, és itt vannak még más témák és átláthatóság, ellenőrzés, stb. kérdések, ezeket a tanulságokat a válságból vontuk le. Köszönöm szépen, biztos úr, most pedig Klinc úrnak adom meg a szót, de mivel már eh, kihasználta a rendelkezésre álló időt, csak fél percet adnék neki, hogyha ezt eh, meg tudja tenni, hiszen már hat percben szólt. Persze, csak nagyon rövid leszek, egy néhány megjegyzés. Köszönöm a biztos úrnak, a kollégáknak, hogy ilyen baráti kommentárokat kaptam. Tényleg én is úgy látom, hogy az együttműködésünk különböző célkitűzéseket tudtunk együtt megoldani, megfelelő tökellátás a kis és középvállalatok számára, a befektetővédelem, illetőleg sikerült haladást érni egy igazi európai belső piac kialakításában. Abban bízom, hogyha E, ennek a prospektus irányelvnek az új változatát néhány év múlva felülvizsgáljuk, akkor a prospektus irányelv és a piacon való visszaélés és transzparencia irányelvvel való összhangot is meg tudjuk teremteni, és ez elvezetett oda, hogy nem részvények lehetővé teszik, hogy nem csak a saját piacon, az EU-n belül egy másik országban is kiadható, kibocsátható lesz majd. Nagyon köszönöm. Ezzel lezárhatjuk a vitát, holnap lesz a szavazás erről a jelentésről. Rátérhetünk a következő napirendi pontunkra. Szóbeli választ igénylő kérdések a tanácshoz, illetve a bizottsághoz intézmények.